Okay. Uh, you are welcome to the... Jó reggelt kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlöm itt a jelenlévőket. Kérem, tegyék fel a fejhallgatót, mert svédül fogom folytatni. Hej och välkomna till eh, dagens sammanträde. Eh, vi har eh, först... Jó reggelt kívánok tehát mindenkinek. Ez első napi rendi pont, fogadjuk el a napi rendet. Hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Azután az elnök közleményei. A következőt közölhetem önökkel. Sokan a szakbizottság tagjai közül nagy érdeklődéssel követik a One Billion Rising kampányt. Nem mi szerveztük ezt meg, de tudom, hogy sok képviselőt nagyon foglalkoztat ez a kérdés, és máma 12 órakor egy eventet tartunk, tehát egy eseményt tartunk, illetve tartanak a szervezők, melyen részt vehetnek a képviselők. És ez egy jó dolog, Isabel Duran egyébként a, a szervező. Doris Paknak adnám meg most a szót, a Kulturális Szakbizottság elnökének, de úgy egyeztettünk, hogy az előtt érkezik meg, és akkor fogom neki megadni a szót. A harmadik közlen, közlendőm. A holnapi ülésterünk, termünk, a, ugye a DROA szakbizottsággal közös meghallgatást tartunk, és az ülésterem a 4Q2 lesz. Még egyszer mondom, tehát megváltozott a holnapi ülésterem, és az Antal épületben a 4Q2-es ülésteremben ülésezünk. Harmadik napi rendi pont. A nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete, vagy az EIGE. Bevett szokásunk szerint szorosan működünk együtt az EIG-vel, még egyszer mondom, tehát a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével. Ez az intézet nagy segítséget nyújt a szakbizottságban végzett munkához. Már korábban is úgy döntöttünk, hogy rendszeresen találkozunk, az EIGE, e, tehát a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete vezetőjével. Itt is van, és ő most az éves munkaprogramjáról számol be az EIG-nek, tehát a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézetének. Rendszeresen fog eljönni hozzánk. Nagyon örülök, hogy itt van, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, körülbelül 20 percet kap, hogy felszólaljon, és utána pedig uh, kérdéseket tehetnek fel. Öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Főként azokat a kérdéseket hallani, amelyeket a nő jogi szakbizottság tagjai tesznek fel nekem. Elnézést kérek, hogy ilyen rekett a hangom, nem fogok énekelni, erről mindenkit megnyugtathatok. Nézzük akkor általánosságban a hátteret. Idén Azt szeretők volna elmondani önöknek, hogy az éves tevékenységi jelentésünket, illetve éves jelentésünket elkészítettük, a tavalyi év során pedig arra törekedtünk, hogy a fennmaradó tevékenységeket megvalósítsuk, amelyeket a fő dokumentumainkban, szabályzatunkban is lefektettünk, például a minőségi index, illetve a forrás dokumentációs központ illetve a nemek esélyegyenlőségének európai hálózata, ezek mind olyan projektek, amelyeket szeretünk volna megvalósítani. Az indexet nagyon gyakran használjuk, és ami pedig a forrás dokumentációs központot illeti, illetve a hálózatot, ott még mindig meg kell próbálnunk a legjobb módokat megtalálni, és elmondhatom, hogy az idei évre vonatkozóan azt fogjuk tenni, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mennyire eredményes volt, mennyi, mennyire volt hasznos a monitoring rendszer kialakítása, hogy megnézzük, hányan használják a forrásainkat. Tudjuk például, hogy számos képviselőnek, európai parlamenti képviselőnek tudtunk segíteni nagyon időleg, időszerű információkkal, és azon gondolkozunk, azt akarjuk megvizsgálni, hogy mennyire nagynak kell lennie ennek az erőforrás központnak elektronikus platform szempontjából, illetve maga a forrás dokumentációs központ szempontjából. Ami a diákat illeti, jól lehet, ez nem kapcsolódik nagyon szorosan az idei évhez, és nagyon büszke voltam erre, ezért akartam elmondani, a tavalyi éves jelentésünknek is ez része volt. Hogyha megnézzük, 2010 júniusában indul ez, hogy hogyan csökkent a költségvetésünk. A költségvetés végrehajtásunk viszont nagyon jól működött, ugyanis ahogyan láthatják az idei évre, illetve a tavalyi évre vonatkozóan, sikerült a költségvetésünket gyakorlatilag a tervek szerint végrehajtanunk. Ez azt jelenti, hogy most már megvannak azok a képességeink, amelyekkel a költségvetései költségvetésünket gyakorlatilag nullára csökkentettük. Kevesebb, mint 20 percen van már, úgyhogy szeretném gyorsan végigvenni a beszámolónkat. Úgy láttuk, hogy a döntéshozatal szempontjából, ahogy az elnök úr is mondta, nagyon fontos többletértéket jelent a munkánk az Európai Parlament számára, a bizottság számára, a tagállamok számára, az elnökségek számára készítünk jelentéseket, például tanácsi elnökségeknek. Még nincs még kész a jelentésünk, ezért még nem tudom bemutatni, de egy nagyon érdekes területet vizsgálunk, amit a görög elnökségnek készítünk elő. Ez a nők és a gazdaság összefüggését vizsgálja. Különböző mutatókat dolgozunk ki, három mutatót, illetve kilenc almutatót. Hogyha megnézik, hogy mivel fogunk foglalkozni. A teljes jelentés is hamarosan elkészül, és az egyik előzetes következtetése az volt, hogy a teljes munkaerő ekvivalenst vizsgáljuk a foglalkoztatottságban, és Aténban a múlt héten ezt a tagállamok elé terjesztettük a Gender Mainstreaming magas szintű csoportjában. Hogyha Lisszaboni célokat megnézzük, a 75%-os foglalkoztatási célokat és az általános helyzetet megnézzük, akkor sokkal jobb a helyzet. Például, hogyha teljes munkaerős ekvivalens nézzük, akkor a helyzet azért nem annyira jó, és a nők esetében még rosszabb. Ezért a jelentés, hogyha már a döntéshozatalról beszélünk, azt vizsgálta, hogy hol lehet javítani az intézkedéseket, és talán ez a különböző Európai Uniós intézmények számára is hasznos lesz. Aztán, amit szintén elemzünk, illetve vizsgálunk, ez a női vállalkozók helyzete, illetve az önfoglalkoztatók helyzete, ez az egyik leggyengébb része a KKV-k helyzetének, illetve a vállalkozói háttérnek. És az egyik megállapításunk az volt, hogy azokban az országokban, ahol a nők önfoglalkoztatása a legnagyobb, azt tapasztalható, hogy nagyon rossz a helyzet, ugyanis az önfoglalkoztatás, a jelentésből is ez kiderül, gyakorlatilag csapda a nők számára, ezért nagyon nehéz ezt vállalkozásnak hívni. A jelentés úgy gondolom, hogy nagyon időszerű. Tudom, hogy beszéltünk már erről, nemzeti szinten is szívesen megvitatná ezt több ország, és nagyon örülök, illetve remélem, hogy a fanbizottság is ezt hasznosnak fogja találni, és a tagállami statisztikákat megfelelően tudják értelmezni. A jelentést fogunk készíteni egy másik jelentést is az olasz elnökség számára. 20 éven keresztül vizsgáljuk tehát egy 20 éves időszakra vonatkozóan vizsgáljuk, hogy eh, az Európai Uniós intézmények az ENSZ eh, cselekvési platformjával együttműködve milyen eredményeket ért el. Nem fogunk új mutatókat javasolni, de arra törekszünk, hogyha a svéd mintát, modellt nézzük 2009-től kezdve, hozzáteszünk néhány jó gyakorlatot, amit sikerült kialakítanunk, ugyanis ezek a helyes gyakorlatok, ezek nagyon fontosak egyes tagállamok, illetve érdekelt felek számára, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott ország hogyan tudta elérni azt az eredményt, hogyan működött az adott minta abban az adott országban. Úgy gondoljuk, hogy ez tehát a munkánknak később egy nagyon fontos részét képezi. Itt látható egy fotó, Gustafsson úr is jelen volt a eseményen, amikor az indexet a tavalyi évben kiadtuk, idén is valami hasonlóra készülünk. Egy héten belül kezdjük meg a munkát, szakértőkkel fogunk tárgyalni azzal kapcsolatban, hogy például az erőszak az egy nagyon teljesen üres terület volt, ugyanis nem álltak rendelkezésre adatok, az Európai Bizottság pedig szeretett volna tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan terjeszthetnénk ki, milyen indikátorokra van szükség, milyen területeket kell vizsgálnunk. Tehát most vizsgáljuk, hogy mely területeken kell indikátorokat kidolgoznunk, a munka és az erőszak területe ilyen, de például az egyenlőtlenségek egymással való összefüggését is szeretnénk vizsgálni, hogyha nézzük például a életkort, hogy valaki túl idős, vagy túl fiatal, hogy valaki migráns, és azért kerül hátrányos helyzetbe. Ezért szeretnénk tudni, hogy ezek a megújult indikátorok magát az indexet hogyan gazdagítják, és az együttműködés pedig nyilván az adatok biztosítóival, az adatszolgáltatókkal történik meg, az Európai Bizottság a munka és az erőszak területén fog nekünk támogatást adni az adatgyűjtésben. Nyilván tagállami szervezetekkel is együttműködünk. Idén azonban az indexben arra összpontosítunk, hogy megfelelő alátámasztott indikátorokat hozzunk létre, használjunk fel, és a jövő évre vonatkozóan pedig az egyik olyan terület, amit az év végéig sikerül majd valószínűleg jó erőforrás elemzést megvalósítani, amikor az alapjogi ügynökség indít egy felmérést az erőszakkal kapcsolatban, és megállapodtunk abban, hogy hozzáférhetünk majd a mikroadatoktól, mikroadatokhoz. Ez még nem áll rendelkezésre, de nagyon szeretnénk megnézni, hogy ezek alapján milyen mutatókat tudunk kidolgozni az index számára, illetve a saját munkánkra is a nemi alapú erőszak tekintetében. Nézzük akkor a nemi alapú erőszakot. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez a terület. Minden évben készültek tanulmányok, és mostanra vélhetően sikerül majd lezárni egy olyan tanulmányt, ami a közigazgatási adatforrásokra vonatkozik. Ez bárki számára elérhető, illetve hasznos lehet az Európai Unióban és azon kívül, hogy meglássák, megnézhessék, hogy az erőszakkal kapcsolatban milyen hivatalos adatok léteznek, annak érdekében, hogy mindenki saját munkájához felhasználhassa azt. Illetve megnézzük, hogy a mutatókhoz mi ebből mit tudunk használni. Idén pedig egy kis tanulmányt hoztunk létre, mégpedig az erőszak költségeivel kapcsolatban. Ez nagyon nehezen vizsgálható, nagyon nehezen felmérhető. Megnéztük, hogy a különböző területeken az erőszak költségeit hogyan vizsgálták, hogyan próbálták felmérni, és egyfajta ajánlást fogunk megfogalmazni, hogy milyen módszereket lehetne például használni azok közül, amelyeket vizsgáltunk melyik volt a legköltséghatékonyabb például, amit a tagállamok is felhasználhatnak. Most pedig egyfajta feladatleírást alkalmaztunk egy olyan tanulmányjal kapcsolatban, amit a női nemi szervek megcsonkításáról készítünk. Nagyon fontos lenne, hogy a tavalyi ugyanezen a területen végzett tanulmányunkkal ez összefügghessen, illetve ami pedig a nemi alapú erőszakot illeti, hogy visszatérjek ehhez a témához, idén minden rendelkezésre álló adatot igyekszünk megvizsgálni, amit saját felmérésünkben is felhasználtunk, egy javaslatot fogunk végül megfogalmazni, illetve a vezetőségünk egy olyan ajánlást fog kiadni, ami arra vonatkozik, hogy ezen a területen a hosszú távú munkát hogyan lehet megvalósítani. Ami pedig a gender mainstreaminget illeti, ez egy olyan téma, amit nagyon gyakran elkerülünk, mert nehéz megérteni és nehéz alkalmazni. Mit tervezünk? Először is egy interaktív online forráseszköz szeretnénk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy Általánosságban a gender mainstreaming témájával fogunk foglalkozni, a rendelkezésre álló információkat fogjuk felsorolni. Nyilván ez egy új cél, ezért könnyebb megérteni, nagyon mindenkinek van valami ehhez fűződő tapasztalata. De amire törekszünk, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon hasznos lehet mindenki számára, ez a gender hatásvizsgálat, ez a hatásvizsgálat egy kötelezettség mindenki számára, a tagállamok számára, illetve az intézmények számára is, mielőtt valamilyen szakpolitikáról döntés születik. Nagyon bonyolult, összetett eszköz, ebben is részt veszünk, és jó gyakorlatokat fogunk megvizsgálni, ezeket is rendelkezésre bocsátjuk. Ami pedig a szektoriális megközelítést illeti, hiszen konkrét szektorokra szeretnénk összpontosítani, nyilván sokkal egyszerűbben érték az emberek ezt, hogyha konkrét szektorokra törekszünk, a különböző szakpolitikákról általános információt fogunk adni, amelyek online is hozzáférhetők, illetve egy megközelítést dolgozunk ki, a vezetőséggel megállapodtunk abban, hogy megpróbálunk egy részletes vizsgálatot létrehozni azzal kapcsolatban, hogy a gender mainstreaming a kutatás és az innováció területén hogy valósul meg. Tehát meg beszéljük ezt az érintett intézményekkel, hogy az innovációban hogyan valósulhat meg a gender mainstreaming, milyen eredményekkel rendelkezhet. Ami pedig a nemek egyenlőségének az előnyeit illeti, ez jelen pillanatban egy apró feladat, de nagyon remélem, hogy hamarosan sikerül majd ezt jobban kiterjesztenünk. Idén arra törekszünk, hogy nem is annyira azzal foglalkozunk, hogy mit akarunk, hanem megpróbálunk egy olyan megközelítést találni, aki hogyha találkozunk valakivel, tud ugyan a nemek esélyegyenlőségéről, de nem érdeklődik annyira, akkor az, ebben a vitában érvként használhassuk fel, hogy a nemek közötti egyenlőség milyen előnyökkel jár. Kutatási tanulmányokat kaptunk, amelyeket most összefoglalunk, és aztán pedig ebből egy szélesebb körű tanulmány készült. Aztán az előcsatlakozási eszközzel kapcsolatos, illetve abban érintett országokat is megvizsgáltuk. Ezt a munkát folytatjuk egyébként az idei év során, és aztán ami a forrásdokumentációs központot illeti, ezt az elején már elmondtam, nagyon sok forrásunk van. A fő szempont az, hogy együttműködve az információs központokkal, illetve könyvtárakkal, a bizottság és a parlament részéről, illetve különböző ügynökségekkel, amelyek ezen a tezauroszon, illetve glossáriumon dolgoztak. Nagyon reméljük, hogy az első nemek közötti egyenlőségre vonatkozó terminológiát sikerül majd kidolgoznunk. Amikor pedig megpróbálunk partnerségeket kialakítani azokkal a férfiakkal, akik valóban befolyásosak, akik megértik, hogy tudják befolyásolni az emberek véleményét, hozzáállását. Számos nagyon fontos politikust hívtunk meg, jelen pillanatban még csak politikusokat hívtunk, annak érdekében, hogy a nők elleni erőszak elleni kampányt támogassák. Például itt a görög belügyminiszter helyettest láthatták, illetve a következő oldalon pedig azt láthatják, hogy kik csatlakoztak hozzánk, valóban fontos nevek láthatók ezen a listán, akik a fiatal férfiak gondolkodásmódját nagyon is tudják befolyásolni és példát mutatni számukra. Ezt a megközelítést tehát elkezdtük már, van egy első lépés. Sikerült bevonni ugyanis fontos férfiakat, befolyásos férfiakat, hogy a nők elleni erőszak elleni küzdelmünket támogassák. Úgyhogy nagyjából ez volt a munkánkkal kapcsolatos összefoglalás, és köszönöm a figyelmüket, szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Most pedig meghallgathatjuk a képviselőket. És rögvest felteszem az én kérdéseimet is, és az 5%-kal kapcsolattal, kapcsolatban mondottakra szeretnék reagálni. Azt mondtad, azt kérdezted, hogy hogyan lehet ezt kiszámolni, ez egész időt számít, számítjuk-e, vagy sem. De bárhogyan is számoljuk ki ezt az időt, semmiképpen nem jön ők számára, hogy ez 5 százalék. Ez egy nagy problémám, hiszen a gazdasági függetlenség elsősorban az a magyarázható, hogy az ember saját jövedelemmel rendelkezik. Hogyha jövedelme van, akkor dönthet arról, hogy mit tesz valaki, mit nem tesz valaki, milyen tevékenységet folytat. Pénz nélkül erre nincsen, szükség, nincsen lehetőség. Tehát a dolog mai formájában meglehetősen problematikus. Igazából az 5% nem kínál perspektívát. Vannak különbségek persze férfiak és nők között, és ezért megfelelő intézkedéseket kell alkalmazni. Azaz tehát a hosszú távú esélyegyenlőség megteremtése szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán a Gender Equality indexre szeretnék utalni. Ez egy nagyon jó eszköz, én magam is nagyon gyakran használom ezt különböző szövegkörnyezetekben, amikor illusztrálni szeretnék egyes állításokat. És persze mindezt az esélyegyenlőségi munkával párhuzamosan kell látni, illetve ennek a munkának a hasznára kell fordítani. Kíváncsian várom már az értékelési munkát is. Mi több, azt remélem, hogy ezt az ügyet a nők elleni erőszak ügyével össze lehet majd kapcsolni, annak érdekében, hogy megbízható adatokat kapjunk. Két kérdésem is van. A vizsgálat, amely a gender-based violence, vagy a nemeken, a társadalmi nemen alapuló erőszakról készül. Itt mondtad, említetted a módszereket, és a költségeket. Kimutathatóak-e az erőszak által okozott költségek, társadalmi költségek, és hogyha igen, milyen mutatók alapján lehet ezt kimutatni, és kérdezem, hogy a dokumentumot elolvasva világossá válik ez az információ, vagy pedig külön keresni kell. Hiszen úgy gondolom, hogy a mi munkánk számára is nagyon jó alapot nyújtana ez a mutatószám. Tehát nagyon nehéz persze az, a nem, nemi alapú erőszak által okozott társadalmi költségeket eh, kimutatni. És persze az is kérdés, hogy kinek írjátok ezt a dokumentumot. A másik felvetés pedig az általad említett eszközre vonatkozik, a gender mainstreaming eszközre vonatkozik, ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen a politikai rendszerben mindenki hivatkozik erre mindenki felveti ennek a fontosságát, hiszen, hogyha ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, és ezt említettette magad is, akkor nagyon nehéz a gender perspektívát alkalmazni. De hát struktúrákról, szervezetekről, hatóságokról van szó, és ahhoz, hogy ellenőrizzük, hogy a gender mainstreaming célkitűzésének mennyire felelnek meg, checklistákra, ellenőrző listákra, megfelelő kérdésekre van szükség, tehát azt remélem, hogy ez a gender mainstreaming eszköz, melyet az EIGE kidolgoz, számunkra is hasznos lehet. De hát kérdésem, ez már a második kérdés, hogy ki számára készül ez az eszköz. Ezek lettek volna az én kérdéseim, most pedig a képviselők kapnak szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is Langbak asszony szeretném megköszönni, hogy eljött ma hozzánk, és köszönjük ezt a részletes előadást, amit tartott. Szeretnék néhány kérdést kiemelni egyrészt formai, másrészt tartalmi aspektus alapján, ami a formát illeti. Szeretnék gratulálni önöknek ahhoz, hogy sikerült javítani az együttműködésen az önök intézete és az Európai Parlament között rendszeresen eszmecserét tartunk a munkaprogramokról, és szeretném támogatni ezt a munkát, hogy rendszeressé tegyük ezt az együttműködést, és folytassuk a tájékoztatást és a kommunikációt önökkel a FAM szakbizottság jelentései előtt és a nyilvános meghallgatások előtt, valamint a különböző workshopok előtt, mégpedig rendszeresen. Ami a Work-Life Balance and Gender Equality nyilvános meghallgatással kapcsolatos kérdést illeti, szeretnék valamit kiemelni. Azt gondolom, hogy azt szeretnénk, hogyha a jelentésben felhasználhatnánk az önök intézetének az adatait, nem pedig kevéssé megbízható vagy nem ellenőrizhető erő, forrásokra szeretnénk hivatkozni. Ami pedig a görög elnökség alatt tervezett tanulmányokat illeti, a részmunkaidő, a nők vállalkozása, ezzel kapcsolatban, a finanszírozással kapcsolatban nagyon érdekes valóban felhasználni a bevált gyakorlatokat, és ezt rendkívül hasznosnak tartjuk. És ez valóban nagyon pozitív üzenet azzal kapcsolatban, hogy jobb egyensúlyt lehessen kialakítani a megközelítésünkben, a szakbizottságunk munkájának a megközelítésében és a nők munkájának a körülményeinek a javításában ami az Early Gender Network kérdését illeti ezzel kapcsolatban, tudná -e nekünk több tájékoztatást adni? Konkrétan milyen céljai vannak, és hogyan próbálják ezt fejleszteni. Végül pedig szeretnék gratulálni önnek azért, hogy kialakították a Gender Equality Indexet. Azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb sikere az elmúlt évnek. Folytassák ezt a munkát, és folytassák a munkát a nőket érintő erőszakkal kapcsolatban, ami továbbra is agaszt minket. Végül pedig Gratulálok azért, hogy sikerült a férfiakkal a partnerséget megerősíteni, hiszen fontos, hogy ők legyenek a nők ügyének az egyik fő védői, azért, hogy még hamarabb előre tudjunk lépni a valóságban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani azért az előadásért, illetve azért a tájékoztatásért, amely elhangzott. Szeretnék néhány kérdést megfogalmazni. Általános értékelésem az, hogy nagyon intenzív tevékenységet folytat az intézmény. Erről hallhatunk egy beszámolót, nyilván minden intézménynek megvannak a nehézségei, ezért is támogatom önt és gratulálok. Ami a Nők és a Gazdaság című jelentést illeti, én azt állapítottam meg, hogy valahányszor ilyen jellegű jelentést készítünk, mindig egyfajta negatív perspektívába helyezzük a helyzetet. Nyilván nem szeretném meghamisítani az adatokat, a gazdasági adatokat, a foglalkoztatási adatokat, például a teljes vagy részmunkaidőben dolgozó nők helyzetét. Azt hiszem, hogy ezt már nagyon sokszor vizsgáltuk, ez az egyenlőtlenségi indexnek is része. De szeretném öntől kérdezni, hogy ez a jelentés nem lehetne egy kicsit pozitívabb aspektusú? azok az adatok, amelyek például a szerződések, munkaszerződésekre vonatkoznak, részmunkaidős vagy teljes munkaidő szerződésekre, nyilván vannak mindig negatív aspektusok minden országban, de miért nem lehetne pozitív aspektusokat is kiemelni? S több jelentés megállapította, hogy a vállalkozói téren résztvevő nők emelkedő száma több innovációt, nagyobb kreativitást, és a vállalkozásokkal szembeni lojalitás növekedését eredményezték. Nagyon szeretném tudni a véleményét, hogy miért ne lehetne kiegyensúlyozottabbá tenni ezeket a jelentéseket. Mondjuk hogy igen, ezek a negatív tényezők, de nagyon fontos, ezek miatt, a pozitív adatok miatt fontos, hogy a tagállamok, a nők foglalkoztatási helyzetét, munkakörülményeit javítsák. A következő kérdésem, hogy ez a jelentés, amelyet az olasz elnökséggel fognak kidolgozni arra vonatkozóan, hogy az elmúlt húsz évben mit tettek a tagállamok, szeretném megkérdezni, hogy önök vajon a regionális szintet is megvizsgálják-e? Ezt azért kérdezem, mert én magam Baszkföldről származom, és Baszkföldön a 2005-ös évben egy olyan elnökünk volt, egy férfi, akinek nagyon fontos célkitűzése volt, hogy az esélyegyenlőségre vonatkozó törvényt jóvá hagyja. Ez a spanyol államon belül úttörő volt. 1988 óta létezik egy intézményünk, az EMA Kunde, amely nagyon innovatív gyakorlatokat alkalmazott. Tehát, hogyha megvizsgálják a nemzeti szintet, nagyon nagy kár lenne, hogyha olyan intézményeket nem vizsgálnának, amelyek európai intézmények, de nem feltétlenül állami szintűek. Ezért szeretném tudni, hogy a regionális szintet is érinteni fogják-e. Ami pedig az adatgyűjtést illeti a nemi erőszakra vonatkozó adatok gyűjtését, figyelembe véve, hogy vannak még mindig olyan országok, ahol azt gondolják, hogy a nemi erőszak magánügy, és egyáltalán nem szabályozzák ezt a területet, nem is kívánják, Szeretném tudni, hogy milyen módszert használnak az adatok felhasználására, milyen adatokat fognak kérni, és kitől, ami pedig a befolyásos férfiak szerepét illeti, ön az erőszak elleni kampányról beszélt. Én nem vagyok egészen elégedett a kampány jelszavával, ugyanis az erőszak végső soron az egyenlőtlenség eredményeként jön létre. És azt hiszem, hogy sokkal pozitívabb lenne a nők és férfiak e- egyenlőségén alapuló kampányt létrehozni, ugyanis így módon sokkal integráltabban legalábbis ez a véleményem, tudnánk megközelíteni ezt a kérdést. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy igenis van nagyon jó gyakorlat, amikor is egy nyilatkozatot adtunk ki, az egyenlőséget támogató nyilatkozatot, férfiak is aláírták ezt, és a férfiak részéről indult el ez a mozgalom. Egy nagyon integrált, részvételi alapú kampány volt ez, és ott ki tudtuk mondani, hogy az egyenlőtlenség egyik eredménye a nemi erőszak. A nemi erőszak esetében a 21. században egy olyan aspektust is figyelembe kell vennünk, mint az új maszkulinitás formái, és más területekre is ki kellene térnünk. Szeretném tudni a véleményét, ugyanis azt gondolom, hogy a kampányokban azért egy kicsit tovább is el kellene mennünk. Köszönöm. Tack så ehm, Köszönöm szépen. Megadnám a szót, hogy válaszolja a kérdésekre. Parancs. Thank you very much for all the questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az elnök kérdésével kezdeném. Az erőszak az erőszak társadalmi költségeiről is, hogy kik ennek a haszonélvezői. Nos, a ma beazonosított módszerek és modellek alapján szeretném elmondani, hogy hogyan is számítjuk ki ennek a költségét. Ahhoz, hogy a tagállamok számára ki tudjuk ezt számítani, azt gondolom, hogy az egyes tagállamok kormánya az, akik ezt kiszámítják, tehát hogyha egy tagállam úgy gondolja, hogy több pénzre van szükség a nőket érintő erőszakra, akkor ez az egyik érv emellett természetesen. Tehát maga, ami a módszert illeti, az leginkább a kormányok szintjén méri fel ezt, ami azt az érvet illeti, vagy azt, hogy hogyan számítjuk ki ezt a költséget, az valóban a politikusok számára is érdekes lehet. Természetesen általános információs jegyzékeket fogunk készíteni a FAM szakbizottság számára, és tehát megnézzük, hogy ezt hogy lehet majd felhasználni. Ami pedig a gender mainstreaming eszközeit illeti, hogy ezt ki tudja alkalmazni, és mennyire egyszerű ezeket alkalmazni. Egyelőre az a tervünk, hogy a végrehajtókat, tehát a gyakorlati felhasználókat tudjuk támogatni. Legyenek azok a tagállami közszolgák, vagy olyan személyek, akiknek a munkaköri leírásában benne van az, hogy a gender equality mainstreamingjában szerepel. Tehát ez lenne az első lépés, hogyha egy hozzáértő személy foglalkozik ezzel, akkor természetesen könnyebb ezt elvégezni, és akkor a politikusok is jobb eredményt kapnak ebből. Természetesen megint csak ez egy élő folyamat. Tehát, hogyha ez az első lépés, akkor utána megnézhetjük, hogy mi lesz a következő lépés, mert akkor már jobban láthatjuk a következő szintet. Tudom, hogy Erika is foglalkozik a kapacitás kiépítéssel a gender mainstreaming területén, tehát a munkatársaink foglalkoznak a szaktanácsadással is, de nagyon jó, hogyha jók a források, akkor folytathatjuk ezt a munkát. Egyelőre tényleg csak azokat célozzuk, akik konkrétan ezt a munkát végzik. Gabriel kérdése, hogy itt leszünk-e a meghallgatáson. Elnézést, de nem tudom, hogy pontosan melyik meghallgatásról van szó. Itt a parlamentben? ha úgy érzi, hogy tájékoztatásra van szükségük, és arra van szükségük, hogy mi itt megjelenjünk, akkor nagyon szívesen eljövünk, csak egyelőre nem rendelkezem ezzel az információval. Hogyha igen, akkor, akkor képviseltetjük magunkat. Ami a Eurogendert illeti, hogyan fejlesztjük ezt tovább? Egyelőre, mivel tavaly novemberben indult be az az egész, és elég sok mind zárt körű vitánk volt, hiszen konkrét szakemberekkel kapcsolatban a gender training és a szabványok területén voltak ilyen zárt körű megbeszélések, de voltak nyílt viták is, és nagyon szeretnénk, hogyha különösen a FEMSZAK és talán más képviselők is az ilyen nyitott vitákban részt vennének, különösen a választások előtt, hiszen minden kezdeményezést szeretnénk támogatni, hogy minél többen bevonásra kerülhessenek például a parlamentben a nők jobb képviselete szempontjából. Tehát éppen ezért különböző, tíz különböző vitát tervezünk a Eurogenderrel kapcsolatban, nem csak nemzeti szakembereket szeretnénk ebbe bevonni, és nemzeti képviselőket, hanem mindenképpen szeretnénk, hogyha a brüsszeli európai parlamenti képviselők is részt vennének ebben és konkrét témákban, különösen a választások előtt szeretnénk, hogyha ez lefolyna. Konkrétabban pedig ez attól is függ, hogy milyen funkciókat használnak fel ebből, és akkor ezen funkciókra fogunk koncentrálni. De most nem fogunk még nagyon terjeszkedni, amíg nem látjuk azt, hogy valóban ezt használják, hogy ez fontos, azért, hogy lássuk, hogy a humán erőforrás befektetés és az időbefektetés megéri. Tehát egyelőre olyan funkciókkal foglalkozunk, amelyek a közvélemény felkeltésére koncentrálnak, és utána próbálunk majd tovább lépni. Ami a gazdaságot és a pozitív eredményeket illeti. Ezen jelentéseknek nagyon specifikus a formátuma, Tehát mit is teszünk? Konkrét mutatók alapján elemezzük és mutatjuk be a helyzetet. Tehát, hogyha pozitív egy fejlemény, akkor természetesen az eredményük is pozitív. Hogyha a mutatók alapján negatív a fejlemény, akkor negatív eredményeket mutatunk ki. De a jelentés csak egy dolog, ez egy rendkívül összetett, sokszínű munka, és tényleg a szakemberek számára készítjük el akik konkrét eredményeket szeretnének megtalálni. De, mint ahogy a dián is láthattuk, általános eredményeket is bemutattunk, és ebben felhasználó barátabb módon próbáljuk bemutatni az eredményeket, könnyebben olvasható és érthető formátumban azok számára, akik nem akarnak nagyon sok időt tölteni ezzel, és nagyon részletesen utána járni a dolgoknak. Tehát a formátumok alapján a jelentés főbb gondolatait így egyszerűbben is bemutatjuk, és mindenképpen a fő eredményekben, eredménykimutatásokban megtalálják majd a pozitívumokat, a tendenciákat, és teljesen egyetértek azzal, hogy nem szabad ezeket figyelmen kívül hagyni. Ami a bevált gyakorlatokat illeti, minden tagállammal kapcsolatban a forgatókönyvek alapján megpróbáljuk beazonosítani a bevált gyakorlatokat, és általában ezek mindenképpen pozitív eredmények, hiszen ha látjuk, hogy a tagállamok hogyan tettek valamit, hogyha a tagállami szervezetek hogyan tettek valamit, az is nagyon jó bátorítás. Ami az olasz elnökséget illeti a regionális megközelítéssel kapcsolatban. Nagyon érdekesnek tartjuk azt, hogy a regionális helyi megközelítésben az önkormányzatokat is bevonjuk. Például a mutatóinkban is szeretnénk ezt kimutatni. Szeretnénk, hogyha a hatalmi kérdésekben a regionális és helyi önkormányzatokat is bevonhatnánk, és szeretnénk, hogyha a különböző statisztikákban és összehasonlításokban ez megjelenhetne. Egyelőre a Eurostattal is beszéltünk erről, és a régiók bizottságával is konzultáltunk, valamint az Európa Tanács önkormányzati és regionális kongresszusával is konzultáltunk, és a célunk az, hogy minden adat összehasonlítható legyen. A kutatásunkban is kimondjuk ezt, hogy összehasonlíthatónak kell lennie a tagállamok között, és rendelkezésre kell ezeket állítani. Éppen azért van szükség több időre. Ugyanakkor támogatjuk azt a projektet is, amelyet, ha jól tudom, az Európai Bizottság is finanszírozza, és a parlament kezdeményezte, az a CMR Gender Equality Karta programjáról van szó, és különböző mutatókat fognak ezzel kapcsolatban kidolgozni. Tehát vannak összekapcsolódási pontok, ahol úgy gondoljuk, hogy amint az adat rendelkezésre áll és összehasonlítható, akkor biztos, hogy mi nagyon szívesen felhasználjuk azt. Ami a GBV-vel kapcsolatos metodológiát illeti, különböző tagállamok különböző megközelítéseket használhatnak, és eltérhetnek a definíciók is. Éppen ezért nagyon nehéz egy közös megközelítést találni arra, hogy a gender-based violence nemek alapján elkövetett erőszakot hogyan lehetne mérni és összehasonlíthatni. Tehát még folyik a munka, de ezt el fogjuk érni. Az a módszer, amit használunk, az az, hogy mi magunk próbálunk saját mutatókat kialakítani. Vagy a prevalenciát, vagy valami mást mutatnak ezen mutatók, és hát jövőre érünk el oda, hogy ezt el tudjuk mondani, hiszen még nincsen megfelelő adat a kezünkben, éppen ezért erre nem tudunk válaszolni, még ezeket elemeznünk kell. Ami pedig a fehér szalag kampányt illeti. Ennek egy külön copyrightja van, ha mondhatom így. Egy kanadai személy hozta létre ezt a mozgalmat körülbelül 15 évvel ezelőtt. Van egy speciális aspektus, mi szerint, hogyha a férfiak nem magyarázzák el a többi férfinak, hogy ez mennyire fontos, és egyszerűen nem tolerálható az erőszak, és hogy aktívan részt kell venni a férfiaknak ebben. Kemel úr hozta létre ezen értékeket, és az egész világban elterjedt ez a kampány és ez a mozgalom, és működik is. Mi mindenképpen részt akarunk ebben venni, hiszen ezt a perspektívát, mi szerint a férfiak a többi férfi ö, hozzáállását mennyiben tudják ö, befolyásolni, és hogyan tudják a többi férfit lebeszélni arról, hogy erőszakosak legyenek, ez rendkívül fontos. Természetesen mind a nőkre, mind a férfiakra szükség van, és különböző formákra van szükség ebben a küzdelemben. Egyelőre még itt nem járunk, hiszen, mint már mondtam, ez a munkánknak csak egy nagyon kis része, hiszen komoly tervezést igényel, de talán a jövőben a GBV kampányt is ez alapján lehetne kialakítani. De szerintem ez egy hosszabb távú munka, és a tervezés szintjén majd megjelenhet a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig, hogyha jól látom, az Európai Bizottság kért szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bizottság nagyon örül ennek a mai vitának, eszmecserének az intézet és az Európai Parlament FAMSZAK bizottsága között, és külön örül annak, hogy egyre több eszmecsere van a FAMSZAK bizottság és a parlament között. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy az intézet teljes mértékben megértse, hogy az intézményi mechanizmusok hogyan működnek, és hogy hogyan tudja támogatni technikai szinten a parlamentet, a tanácsot és a bizottságot ami a 2011-es munkaprogramját illeti az intézetnek. A bizottság szeretné kiemelni mindenek előtt a nőket érintő erőszakkal kapcsolatos munkát. Különösen ezen a területen az intézet rendkívül komoly hozzáadott értéket hozhat létre, olyat, ami még nem létezik, amit korábban nem végeztek el európai szinten. A bizottság szeretné tehát kiemelni még egyszer, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy bátorítsuk a statisztika, a mennyiségi adatok létrehozását ezen a területen. Anélkül, hogy pontosan látnánk a helyzetet a nőket érintő erőszak területén európai szinten, nagyon nehéz megfelelően megalapozott vitát folytatni, és ennek megfelelően megfelelő szakpolitikákat kialakítani. Éppen ezért tehát bátorítjuk az intézetet arra, hogy folytassa az erőfeszítéseket ezen a területen, a nőket érintő erőszak területén, különösen pedig, ami a statisztikák kialakítását illeti, és annak kifejlesztésének a bátorítását illeti. A bizottság nagy, megelégedett, nagy megelégedettséggel látja azt, hogy a, az együttműködés, a évi két jelentés megjelenése, ami korábban évente kétszer jelent meg, és most már csak évente egyszer fognak ilyet készíteni, azért, hogy nagyobb erőforrás maradjon más területek lefedésére az intézetnél. Azt gondolom, hogy, és ezt ma is megfelelően kiemelték, hogy a görög elnökséggel kapcsolatban például mindenképpen nagyon érdekes munkák folytak. Ezen kívül, mint már elhangzott az indexel kapcsolatos munka is rendkívül érdekes, és még akkor is, hogyha kiegészítésre szorul, ez egy olyan eszköz, amelyet a bizottság már egy ideje üdvözöl, és nagyon örül annak, hogy ez elkészül. Egy általánosabb végső észrevételem lenne. A bizottság bátorítja az intézetet, hogy folytassa az erőfeszítéseket mindenek előtt azért, hogy az adatok ismeretén lehessen javítani. A mostani fázisban, tehát négy-négy és fél évnyi működés után az intézet a mennyiségi, minőségi adatok ismeretét próbálja terjeszteni, amelyek különösen hasznosak a politikai munka szempontjából a parlamentben, a tanácsnál, de nem csak az elnökség keretein belül, ezért szeretném ezt kiemelni, és természetesen a bizottságnál is, és nagyon fontos, hogy ez beékelődik az Európai Unió politikai munkájába, tehát a 2020-as stratégiába, és ami a bizottságot illeti, a nemek közötti egyenlőség munkájába a 2010-2015 között. Köszönöm. Oké, okay, eh, tack Köszönöm szépen. Köszönöm tehát. Köszönöm, hogy eljött tél közénk, és nagyon fontos az is, hogy folyamatosan egyeztessünk, együttműködjünk, és nagyon fontos, hogy ezt a munkát mindenki kövesse. Nagyon örülök annak, hogy itt volt, és remélem, hogy más alkalommal is eljön még közénk. Persze, érdekel ez a kérdés, hiszen a lehető legnagyobb elényt akarom elérni én magam is, és ez ma ez természetesi politikus esetében, hogy minden anyagot, minden információt meg szeretne szerezni. De ez az index, amelyről beszélünk, valóban kivételes jelentőségű, segít abban, hogy ezt a vitát lefolytassuk hogyha száz százalékban elértük volna az egyenlőséget, akkor nem volna előttünk út, nem volna előttünk harc, de még hosszú út áll előttünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. És nem tudom, hogy mikor térsz vissza, de remélem, hogy minél hamarabb is itt látunk körünkben. Köszönöm. vi går då vidare och då, då är det... Nos, akkor folytatjuk a munkát. De még nem tudjuk elkezdeni a szavazást, hiszen 4.11-re iktattuk be a szavazást. Doris Pak 10 óra 10-kor jön közénk, és tájékoztatni szeretne bennünket a Kulturális Szakbizottság munkájáról amely bennünket is érint. 10 óra 10-kor. Azután van még két fontos észrevételem a holnapi nap tekintetében. Holnap ugye az Emberi Jogi Szakbizottsággal tartunk egy közös ülést a 4Q2-ben. Nők a béke folyamatokban. Ez a két szakbizottság közös ülésének a címe. Nagyon érdekes téma ez, és úgy gondolom, hogy a holnapi meghallgatáson meghallgatottak kihatnak majd a mi munkánkra is, hiszen a 13-25-ös ENSZ egyezmény nők a fegyveres konfliktusos helyzetekben megvitatásra kerül holnap, és ebből mi is tanulhatunk. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió tagállamai számára is van még mit tenni ezen a területen mindenki jöjjön a konferenciára. Azután március 5-én, hogy egy újabb bejelentést tegyek, az alapjogi ügynökség, a FRA, egy konferenciát szervez, és ezen a konferencián az alapjogi ügynökség bemutatja tanulmányát. Ez az ismereteim szerint valaha készült legnagyobb tanulmány, melyet a nők terhére elkövetett erőszakos cselekményekről készítettek 28 tagállamból több ezer nő meghallgatásával. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény lesz a mi szakbizottságunk képviselői számára is, hiszen az itt bemutatott tanulmányt a mi munkánkban is használni fogjuk. Délután pedig, szintén március 5-ét írunk, március 5-én délután pedig a mi szakbizottságunk megünnepli mint egy megelőlegezve a Nemzetközi Nőnapot. Ugye március 8-án nem vagyunk itt, ilyen módon március 5-én üljük meg a Nemzetközi Nőnapot. Még egyszer mondom, március 5-én délelőtt a alapjogi ügynökség mutatja be tanulmányát a nők terhére elkövetett erőszakról, délután pedig szakbizottságunk a Nemzetközi Nőnapot ünnepli meg. Hát ügyesen kitöltöttem az időt, nem képviselőtársaim? Majd, hogy nem elértük azt a pontot, amikor szavazhatunk, és minthogy Doris Pak megérkezett, itt van körünkben, leült, helyet foglalt, meghívnám, hogy jöjjön a pódiumra, vagy pedig itt már a tessék, Doris Pak. Őné a szó, és egy picit több idő áll rendelkezésre, hogy közlendőit elmondja számunkra de hát 5 perc legalább rendelkezésére áll. És aztán lehet, hogy a szakbizottsági tagok is, is feltesznek. Doris Pak, köszönöm szépen, kedves kollégák! Valami szépről és jóról szeretnék beszámolni. Biztosan tudják, ismerik a Lux díjat. Négy évvel ezelőtt az Idegen című film, a When We Leave, volt az angol címe, nyerte meg négy évvel ezelőtt, ez a becsületbeli gyilkosságokkal foglalkozik, és nagyon nagy vízhangot, vízhangra talált ez a film, de még nem elég nagy ez a vízhang, és éppen ezért egy bizonyos célra szeretnénk felhasználni. Ugyanis március 8-án, ezt minnyáján tudják, a Nemzetközi Nőnapot ünnepeljük, és ezen a napon a nők elleni erőszak politikával foglalkozunk. A parlament elnöke és én az Ártéval egy kooperációt, egy együttműködést kezdeményeztünk, mégpedig március 8-ától kezdve egész nap, egész nap március 8-án megnézhető ez a film az Ártén, és utána pedig három hónapon keresztül pedig az Arte internet a weboldaláról meg lehet nézni. Video on demand szolgáltatással ingyen le lehet tölteni, mind a 24 hivatalos nyelvben. Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, hogy szerintem ez a film nagyszerű eszköz arra, hogy bárhol a választási kerüle, választókerületünkben legyünk is, ezzel választási kampányt folytassunk Észtországban, Portugáliában, Görögországban, vagy bárhol is, hiszen minden nyelven lehívható a film. Ingyen, még egyszer mondom, ingyen letölthető. Még egyszer mondom, ingyen letölthető, és a, ezzel a témával, a becsületi gyilkosságok kérdésével nagyon érzékenyen foglalkozik, nem újjal mutogat, nem vádol, hanem elmagyarázza, hogy az emberek, akik ebben a hagyományban nőttek fel, milyen um, nehéz um, helyzetben vannak, azok például, akik Berlinben élnek, és egyrészt szorítja őket a hazai hagyomány, másrészt meg akarnak tőle szabadulni. Törökországban, Pakisztánban is bemutatták ezt a filmet, ahol ugye egy kicsivel több muzulmán ember él, mint a mi tagállamainkban. Magyarra mondva úgy gondolom, hogy érdemes mindenkinek élni ezzel a lehetőséggel, ingyen le lehet tölteni a filmet az Arte, Arte honlapjáról. Menjenek az Arte honlapra, kattintsanak a TV fülre, és aztán kattintsanak a Lux D al fülre, de ígérem önöknek, hogy mindenki megkapja e-mailen ezt az információt, azért akartam a szavazás előtt jönni, mert azt reméltem, hogy többen lesznek itt, de hát ennyien vannak. Összességében kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel. és amikor a választókkal találkoznak, akkor utaljanak erre a lehetőségre. Közelegnek az európai parlamenti választások, és mindenki, aki a a nők kérdésével foglalkozik eh, politikusként ezzel a témával, elérheti a választóit. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és köszönöm szépen az Árténak is, hogy ezt a lehetőséget biztosította számunkra. Örülök, hogy a házelnök is támogatta ezt a kezdeményezést, és még egyszer mondom, remélem, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, és mindenki e-mailben is megkapja majd a tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Tak, so, szóval, yeah. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Doris Paknak, hogy mindezt elmondta nekünk. Valóban ez egy olyan terület, amely ezer szálon érintkezik az általunk vizsgált és oly fontosnak tartott ügyekkel. Az pedig nagyszerű, hogy tényleg ingyen le lehet tölteni ezt a filmet. Még valami, Doris Pak? nem csak önök nézhetik meg, hanem minden állampolgár, lett legyen férfi vagy nő, ingyen letöltheti ezt. Kovács úr vagy Szabóné. Mindenki az átlag polgár, de a civil szervezetek is szóljanak a civil szervezeteknek, az állampolgároknak, hiszen valóban ez egy olyan eszköz, egy olyan film, amelyel mozgósíthatjuk az embereket, és meggyőzhetjük azokat is, akik esetleg ebben a becsületgyilkosság hagyományában nőttek fel, hogy ez nem helyes, nem helyes, akár becsületből is meggyilkolni bárkit is. Becsületbeli ügyként. Köszönöm szépen, Doris Pak, és ha jól tudom, akkor tehát mindenkit e-mailben fog értesíteni, és így továbbadhatjuk ezt az információt. Köszönjük szépen. Van-e bárkinek kérdése? Nem, nincsen. Nos, ugye azt ígértem, hogy 10-15-kor kezdjük el a szavazást. Éppen ezért valóban 10-15-kor kezdjük el, hiszen lehet, hogy más, más szakbizottságból jön. Tehát 5 perc múlva pontosan kezdjük a szavazást, addig megszakítom az ülést 4,5 percre. Okay? Uh, because I'm promised that we... Azt ígértem, hogy egész pontosan 10-15-kor kezdjük el a szavazást, ezért 10-15-kor elkezdjük a szavazást. Ezért kérem, kérek mindenkit, hogy üljön le, foglalja el a helyét. Először a négyes napi rendi pontról szavazunk, tárgyalások a 2014-2020 közötti időszakról vonatkozó többéves pénzügyi keretről, levonandó tanulságok és következő lépések. Barbara Matára jelentéstevőki nem tudott itt lenni, ám a Bastos asszony mindjárt megkapja helyett a szót, hiszen Barbara Matára őt bízta meg, hogy tartsa meg felszólalását. Bastos asszony hamarosan megkapja a szót, hiszen éppen most érkezett. Please. If you want to take the floor. Már amennyiben Bastos asszony kéri a szót Matera kollega nevében. Okay, okay. The, the, the, then we proceed with the votes. Rendben van, hogyha nem kéri a szót, már is szavazunk. Öt, öt módosítót nyújtottak be, és kérdezem, hogy szavazhatunk-e tömbben erről az ötről. Ki támogatja mind az ötöt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Hát ezt elfogadtuk. Ötös napi rendi pont, 2012-es évi mentesítés az EU általános költségvetése, Európai Bizottság. Ennek a dossziének is Barbara Matára a jelentéstevője és Basztos asszony nem kéri a szót, egyes módosító mellette, ellenem. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. Kettes módosító kitámogatja ki ellenzi, kitartóskodik, elfogadtuk. Bocsánat, bocsánat, rossz. Jó szavakat mondok, de rossz szavazólista kapcsán. Tehát újra kezdjük az egyes módosítóval. Ki támogatja az egyes módosítót? Ki ellenzi? Ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. Kettes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki Elfogadtuk. Hármas mellettem. Ellene. Tartózkodott-e valaki elutasítva? Négyes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, ezt elfogadtuk. Ötös módosító, ez egy szóbeli módosító. Ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Nem, akkor szavazunk. Mellettem? Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk, elektronikusan, is meg is nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. egyértelmű többséggel elfogadtuk. Move to eh, item number six. Hatos napi rendi pont. 2012 évi mentesítés a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete, vagy az EIGE. Szavazunk, egyes módosító mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm a szavazáson való részvételt, az egyebek alatt nincsen közlendőm, ezért most a koordinátorok ülésével folytatjuk amelyet 5 perc múlva kezdünk meg. 5 perc múlva, tehát a koordinátorok kezdik az ülésüket. Köszönöm.